Azt várom a bizottságtól, hogy gyorsan álljon elő javaslata, hogy hogyan lehet az Erasmus és Leonardo programot ezekben az országokban megvalósítani. Köszönöm szépen, Fejjand úr. Most áttérek a második bejelentésemre. Itt egy helyesbítésről van szó. Közre szeretném adni, hogy a belső piaci szakbizottság a következő helyett következő helyesbítésekkel ért a parlament által elfogadott szövegekkel kapcsolatban. Itt a általános itt a járművek általános biztonságával kapcsolatos jelentésről van szó, ezeknek a műszaki összetételéről, alkatrészeiről. Itt a 216-os eljárási szabályzatbeli szakasznak megfelelően elfogadjuk ezt a helyesbítést kivéve akkor, hogyha e közleménytől számított 48 órán belül valamely frakció vagy 40 képviselő azt kéri, hogy újra szavazzunk. Az ezzel kapcsolatos megjegyzés az internetes honlapunkon is hozzáférhető. Most pedig áttérünk a szavazásra. Parancsoljon! Signor Presidente, soltanto 20 secondi. Eh, Elnök úr, szeretnék kérni 20 másodperc percet minden hónapban arra kényszerülünk, hogy ide jöjjünk Strasbourgba, ezt szívesen tesszük ugyan, de szeretnék egy felhívásra fordulni az elnökséghez, hogy a bizottsághoz is eljusson ez a felhívás, ami ez az utazásokat illeti. Az utazások területén egyszerűsítésekkel élhetünk. Az olasz delegáció, és úgy gondolom, hogy itt a minden parlamentbeli kolléga nevében beszélhetek, nem rendelkezik közvetlen repülő hozzáféréssel Strasbourg irányába. Ugyan akkor jogunk van ahhoz, hogy egy nehéz utazással eltöltött nap után pihenjünk. Tegnap tízkor indultunk el, este érkeztünk meg Strasbourgba. Meg kellene próbálnunk tehát megfelelően a francia állammal együtt működve gondoskodni arról, hogy javaslatok álljanak rendelkezésre. Hogyan lehetne a Strasbourgba való utazást egyszerűsíteni? Köszönöm. Antinoro. Köszönöm szépen, Tinoro úr. Természetesen ezt az egyértelmű felhívást elfogadjuk az ön részéről, és a mi oldalunkról mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az utazási kellemetlenségek a lehető legkisebbek legyenek. Ez a, nem csak a, ez a logisztikai probléma nem csak az olasz delegációt illeti. Most pedig szeretném megnyitni a szavazást. Presidente... Fánó asszony, elnök úr, azt akartam csak kinyilvánítani, kijelenteni, a a brüsszeli az áltámadással kapcsolatban, hogy az evakuációs szabályokat abszolút megsértették, senki sem szólt nekünk, hogy menjünk ki az épületből, az épület körül azt tettünk, amit akartunk. Nem tudom, hogy az Európai Parlament hogy adhat ki minden évben komoly összegeket a, a biztonság garantálására, anélkül, hogy evakuációs szabályokat betartanánk. Szerintem szigorú szabályokra van a szükség, és azokat végre is kéne hajtani. gli uffici... Köszönöm szépen, Páfánó asszony. Az illetékes szolgálatok a jelen lévő képviselőket és másokat is tájékoztattak arról, hogy mi a teendő ebben az esetben, és a biztonsági emberek is eljártak megfelelően. Most pedig a szavazásra szeretném koncentrálni a további munkát. Koppa jelentés. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás elfogadva. Tikaó jelentés ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Geleger jelentés. Név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Gratulálok a jelentéstevőnek. Rajl jelentés ki van mellette? Elnézést. Tehát ki van mellette? Ki... Elfogadtuk. Gratulálok Rajl úrnak. Okoni jelentés. Név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. jelentős többség. Gratulálok a jelentéstevőnek, Matias jelentés. Ki van mellette? Ki van ellenzkodás? Elfogadtuk. Gratulálok Matias asszonynak. Kavada jelentés. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok Kavada úrnak. Tajrer jelentés. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok Tajrer jelentéstevőnek. Gardini jelentés. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Gratulálok Gardini asszonynak. Okoni jelentés. Ki van mellette? Elnézést. Tehát az első blokkról szavazunk ki, támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most a teljes jelentésre szavazunk. Ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jelentős többség. Gratulálok az előadónak. Fried úr jelentése szót kért, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Nem sokáig tart majd. Ugyanakkor valamire szeretnék utalni. A tisztelt ház mindig a demokraták oldalán állt és áll. Nem a diktátorok oldalán. És nem azok, és azok oldalán, akik emberi jogokért indulnak harcba. Az állásfoglalásokban ez kifejezés nyer, ezek fontosak, ugyanakkor örülök annak, hogy egy jelentésben is hangot kap ez, ahol is a gazdasági érdekekről van szó, tehát ezek kapcsán is érvényesíteni kell ezeket az értékeket, és ezt meg is tettük itt. Megakadályozzuk, hogy kik szolgáltassanak embereket diktátoroknak, a Twitter, Facebook ellenőrzés alá kerüljön. Tehát, hogy a mozgás szabadságot csökkentsék a diktátorok, és az európai termékek, amelyeket eddig Észak-Afrikába szállítottunk, a jövőben mások lesznek. Az egyetlen hiba szeplő az egészen, hogy ki fog ellenőrizni a szállítások után. Lehet, hogy ezen ellenőrzések a kiszállítások előtt kéne megvalósuljon, vagy egy következő jelentést kell majd írni. Kérem, hogy értékeljék ezeket a pontokat is a témában. Köszönöm szépen, kedves kolléga, hogy világosát tette a prioritásait. 52-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Bizottságjavaslata ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jelentős többség e jelentés esetében is gratulálok az előadónak. Fidánca úr jelentése következik. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Gratulálok Fidanca úrnak, elfogadtuk a jelentését. Koch úr jelentése a következő. Ki van a négyes szakasz mellett? Elnézést, elnézést kérek, név szerinti szavazásra kerül sor. Az előadó szót kért, neki megadom a szót. Vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzésem lenne az utolsó pillanatban egy hamis eh, néppárti eh, szavazólista ment körbe. Úgy gondolom, hogy itt le kell szögeznünk, hogy amit a dokumentumokkal együtt küldtünk körbe, az az érvényes szavazólista. Va bene. D'accord. Ám legyen. Most akkor szavazzunk. Négyes bekezdés. Név szerint a szavazást nyitok meg. Kérem, adják le a szavazatokat, lezártam. Elfogadtuk. 12-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10, 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 30 mellett, ellene tartózkodók, elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 37 mellette, ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 46-os bekezdés mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Menjünk tovább, 47 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodók átment, 50 mellette, ellene tartózkodók átment, 52 mellette, bocsánat, az 50-es meg akarják nézni, 50-esre ellenőrző szavazást nyitunk meg. Kérem mindenki szavazzon az 50-esre, Lezárom az ellenőrző szavazást. Nagyon nagy többséggel, egy világos többséggel átment. 52 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók. 54 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók. 70, nem, 54-esre ellenőrző szavazás géppel nyitunk meg, 54. Mindenki szavazzon, kérem. Lezárom a szavazást. Átment az. 73. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 88 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 96 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A 101-es első része mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt és 103-as mellette, ellene tartózkodók, átment is. Most a szöveg egészét mellette ellene tartózkodók elfogadtuk a módosított állásfoglalást. Gratulálok a szerzőnek. A DEVA jelentés a következő szavazásunk tárgya. as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellen, ellene tartózkodók elvetettük a harmadik rész. 29 mellette Nézzük meg a harmadik részét a 23-asnak géppel, ellenőrző szavazás a 23-as bekezdés harmadik részére. Lezárom. elvetettük. Tehát 29-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg géppel a 29-es bekezdést is, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóvá hagytuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 41 mellette, ugyanaz, mint ugyanaz a többség, mint az előzőnél. Ha ellenőrizni akarják, ám legyen, nézzük meg a 40-es géppel, vagy mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 42-es mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg géppel a második részre, a 45-ös bekezdésben. Lezárom az ellenőrző szavazást, elvetettük azt. D preambulumpod mellette, ellene. Nézzük meg géppel ezt is. Megnyitom a D pontra a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A módosított állásfoglalás egésze mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Gratulálok Deva úrnak. A címmel jelentés a következő szavazás tárgya. Második, 36. bekezdés első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg a 36-os bekezdés második részét, géppel ellenőrizzük. A második részt, lezárom a szavazást, elvetettük. 39-es bekezdés. Részenként első rész mellette, ellene, tartózkodó fogadtuk Második rész mellette, ellene, tartózkodó elfogadtuk ezt is. 40-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene nézzük meg géppel a második rész sorsát, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 63 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 70-es mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg a 70-es géppel, ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Nem világos, a második részt még egyszer nézzük meg géppel, ellenőriző szavazást. Tartunk, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 74-es első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. D preambulum pont első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Az állásfoglalás tervezet egésze mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Gratulálok Cimmer asszonynak. Koszki. Csaszkowski jelentés mellette Elnézést, mondja az elnök. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Állásfoglalási indítvány mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok a raportőrnek. Kaspari jelentés. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes. A raportörtön mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második mellette. Ellene. A második résztre megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a második részt. Nyolcas mellette, első rész ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es mellett, ellen tartózkodás. Ellenőrizzük. 11-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es részenkénti szavazás. Először a cím mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es első része mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellentartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellett ellentartózkodás, el, elutasítottuk. 23-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második része mellett elnézést, hogy én gyorsan megyek, de próbálom fölgyorsítani. Második rész mellett ellen Elektronikus szavazás a 23-as második részére. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24 első rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 24 második rész mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 34 mellett. Ellen Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást a 34-esre. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os első rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 36 második rész mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 39 első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás 43-asra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45 első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen. Kérem, emeljék fel a karjukat mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 47 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. K. preambulum bekezés mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk el preambulum bekezdés első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás. Megnyitom az állásfoglalásra való szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a raportjának Köszönöm szépen. Jó étvágyat mindenkinek. Schulz úr, Schulz úr, kérem, élvezze az ebédjét. Allora, il primo iscritto a parlare sulla relazione... Akkor először a koppa jelentés, Guido Milánáé a szó. Tessék, Milana úr.